birtokában tudjuk meghozni a megfelelő határozatot. Remélem, mi hamarabb. Köszönöm. Köszönöm, és akkor most befejezzük ezt a vitát. És folytatjuk is a munkát Malcolm Harbour kollega jelentésével. A követelését célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök. Először a jelentés készítője Malcolm Harbouré a szó. Köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget adnak eh, nekünk, nekem arra, hogy beszéljek erről a fontos eh, eh, egységes piaci témáról. Emellett köszönöm a bizottságnak a munkáját, megköszönöm az árnyék előadóknak is, mind itt vannak kritikus szerepet játszottak. Van itt egy olyan kollega, aki e, akinek a választókörzete e, vízzel határos. Nos, miért is van szükség e, ilyen szabályozásra és harmonizált szabályozásra? Nos, azért, mert látnunk kell, hogy mennyire fontos az ipari termelő szféra, különösen az, hogy főleg KKV-k eh, gyártják ezeket a vízi járműveket. Sok ezer kis vállalkozás, nagyon sok új munkahely teremtődik, nem csak a hajóépítők között, hanem a motorépítők köré, motorgyártók körében is. Általában, mint máskor is, hozzáadott értéket szeretnénk létrehozni az egységes piacon. Ez az egységes piac a gyártók, az ipar számára nagyon fontos. Ez egy olyan javaslat, ami egészen 94-ig megy vissza. 2003-ban volt egy, egy módosítás, és most újra módosítani akarjuk annak érdekében, hogy kiküszöböljük a fragmentációkat, amelyek még ott vannak, mert egyes hajótípusokra még nem lett kiterjesztve az ellenőrzési rendszer, illetve azóta is megjelentek olyan környezetvédelmi és biztonsági felvetések, amelyekre reagálnunk kell. Az európai hajóipar tól kaptam egy olyan információt, és hát sokan részt vettek a konzultációban. Nos, a hajóépítők azt mondják, hogy az új kötelezettségek növelik a biztonságot, és eltörlik azokat a nemzeti eltéréseket, amelyek a piacot fragmentálják, és arra kényszerítik a gyártókat, hogy igazodjanak ezekhez a követelményekhez. Nem lehet túlbecsülni az egységes piac fontosságát, néha elfelejtjük, azt, hogy ezekből a kis építő kockákból épül fel az a nagy európai ellátólánc, amely aztán kedvez a fogyasztóknak, és gyakorlatilag környezetbarátabb is, illetve, illetve vállalkozásbarátabb is. Nos, mivel is foglalkoztunk itt, az egyik téma az a motorok környezetvédelmi előírásai, motorokra vonatkozó ilyen előírások, és én megköszönöm a bizottságnak azt, hogy látnoki módon az Egyesült Államokhoz igazította ezeket az előírásokat. Egy globális piac van kialakulóban, ráadásul meg kellett változtatni a vízi járműveknek a, az osztályozását is. Ezt egyébként a mi szakbizottságunk kezdeményezte, a bizottságnak azt köszönöm, hogy ezt elfogadta. Mi egy hatástanulmányt is készítettünk, és a tanácsot is ez a hatástanulmány győzte meg tehát azok, akik azt gondolják, hogy a hatástanulmányok ilyen sötét, átláthatatlan eszköz, azok most láthatják, hogy ténylegesen eredményeket tudtak elérni a hatástanulmányok. Vannak részletes változások, amelyekről majd a vita végén beszélek, esetleg egy kicsit részletesebben. Nagy megtiszteltetés számomra tehát, hogy figyelmükbe ajánlhatom ezt a javaslatot. Az én szakbizottságomban egy öntetű szavazással fogadtuk el, és remélem, hogy ugyanez lesz a szavazás eredmény eredménye holnap, is köszönöm. Harbour. Köszönöm, Harbour úr. Most pedig eh, megadom a szót eh, Tajani biztos úrnak. Parlamentári, innanzitutto voglio ringraziare. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, Mindenek előtt szeretnék köszönetet eh, mondani önöknek és Harbour úrnak, a jelentés készítőjének, aki ezt a remek szöveget tette elénk. Elsősorban a kibocsátási határértékekkel foglalkoztunk, kipufogógáz, zaj, emissziók, próbáltuk az új jogi kereteket meghatározni. Mindenek előtt a harmonizációs törekvések a hatóságok számára fogják megkönnyíteni a munkát. Az EU-ban több szakasz több szakaszban kívánjuk bevezetni az új kibocsátási határértékeket. Ez a szénmonoxidot érinti elsősorban. A környezetvédelem mellett az Európai Unió versenyképességének a javítása is fontos cél a sporthajók esetében. Nagyon fontos ez a szektor, 37 ezer kis vállalkozás működik, az éves forgalom 2 milliárd volt 2011-ben, és ezeknek a vállalatoknak a jelentős része kis- és középvállalat. Európában 34 millió olyan ember van, aki ilyen sporthajókat használ, és ezért is leszögezhetjük, hogy nagyon nagy elővigyázatosságra van szükség, ha ezt a fontos ágazatot szabályozni akarjuk. Az USA-val tárgyaltunk, közelítettük határértékeinket az amerikai Amerikában alkalmazott értékek felé, hiszen és egy átmeneti időszakot biztosítottunk az alkalmazkodás céljából, elsőben a kis és középvállalatoknak környezetvédelem, politika és az ipar érdekei, e kettő között kell megteremteni az egyensúlyt, hiszen nem szabad veszélyeztetnünk az ipar a vállalkozások versenyképességét új szabályozással. A jelenlegi helyzetet eh, szeretnénk megtartani, ami a kategorizálást illeti, hiszen erre ezt már mindenki ismeri, és eh, ezeket a kategóriákat eh, kívánjunk tovább alkalmazni, ami a hajók kialakítását, illetve az alkalmazott normákat, szabványokat illeti. Azt is tervezzük, hogy folytatjuk a konzultációkat. Mindig is elmondtuk, hogy a következő elővizsgálat során még messzebb kell majd lennünk. A jelenlegi javaslatunkban figyelembe vettünk sok parlamenti javaslatot, módosító indítványt, például azzal kapcsolatban, hogy tartsuk meg a határértékeket, ami a zaj terhelést illeti, ez egy kicsit más helyzet. Itt nagyon fontos, hogy helyi szinten egyes egyedi intézkedéseket is lehessen tenni, anélkül, hogy összességében túl messzire mennénk, ez az irányelv aktualizálása után az ötödik cikkben jelenik meg. A károsanyag kibocsátás kapcsán pedig minden meghajtási módzatot figyelembe vettünk. Mindenképpen további javaslatokat fogunk kidolgozni. Legfontosabb célunk a környezetvédelem továbbra is, illetve természetesen ehhez társul a növekedés, illetve a KKV-k versenyképességének a megőrzése. Köszönöm szépen. Biztos úr, Tatarella úr következne, de nem látom itt a teremben, akkor Schwab úr követi őt. Schwab úr. Biztos úr, halálnök úr, tisztelt kedves kollégák! Mindenek előtt eh, Malcolm Harbournak, a szakbizottság vezetőjének szeretnék eh, gratulálni, hogy ilyen eh, kiváló jelentést írt a motoros vízi sporteszközökről, sporthajókról. Valóban kiváló ez a teljesítmény. Michael Harbour is említette, hogy itt mindenek előtt eh, a bizottság kiváló javaslatából tudtunk kiindulni a motoros eh, hajók eh, tekintetében, hiszen hál' Istennek még elég sok ilyen hajót látunk a belső vizeken, tavakon, folyókon, és itt a mm, fogyasztók és a mm, szállítók is egyaránt számolhatnak európai hozzáadott értékkel. A parlament időnként készített hatásvizsgálatokat, és ezeknek nagy gyakorlati haszna van, hogyha sikerül jó tudósokat, kutatókat találni, akik ilyen hatásvizsgálatokat elvégeznek, készítik a hatástanulmányt, és így tudjuk végül is meggyőzően alátámasztani, hogy a céljainknak leginkább megfelelő szabályozást alkottunk. Az a javaslat, ami bekerült a tanulmányba, kiválóan jelzi azt, hogy ezzel a technikai munkával vagy hozzáadott értéket teremtünk az európai polgárok számára a belső piacon. Jogi szempontokat figyelembe véve sikerült eh, konszenzusra jutnunk, és egyhangulag eh, tudtuk elfogadni ezt a jelentést. Ez annak köszönhető, hogy eh, ez az irányelv, illetve a rendelet egyre inkább a Lisszaboni szerződés keretei között mozog, és megfelel az új jogi kereteknek az EU-ban. A bizottság már a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatban is hasonló jó munkát végzett. Remélem, hogy holnap megszavazzuk ezt a jelentést is. Köszönöm szépen, Repó úr következik egy percben. Elnök úr. nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy én voltam felelős az árnyék jelentésért. A téma nagyon érdekes és köszönet illeti a raportőrt, nagyon jó volt az együttműködés vezetésével, sikerült egy jó jelentést készíteni, ez segít védeni a fogyasztók érdekeit, biztosítja a biztonságot, elősegíti a biztonságot több módon, a vízi közlekedést, illetően a balesetek száma csökkenhet ennek segítségével, és a kibocsátásokat illetően is, például a gázvezetékekre, gondolok, vagy az áramvezetékekre, a környezetet is segít védeni, tehát ez mind-mind előny, és úgy gondolom, hogy a bio üzemanyag előnyei is megjelennek itt, védi az ipar képességet, segíti a gyártást, fenntartható és a biztonságot segíti elő. Nagyon szépen köszönöm. És Manders úr a következő hozzászóló másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani az intenzív együttműködésért. Egyhangulag fogadták el ezt a jelentést, ez is jelzi, hogy kiváló munka született. Kételjeim vannak a kapcsolatban, hogy a bizottság mennyire hatékony jelentéseket készít általában, de ez itt egy pozitív kivétel, mert ebben az esetben átvette a bizottság a biztos a hatékony beszámolókra vonatkozó javaslatainkat. Javítani fogja a környezetet, ez az új szabályozás a sporthajók, illetve a vízi robogókra vonatkozó szabályok is, és Malcolm Harbour és a bizottság gondoskodni fog arról, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy bevezessünk-e vízi jogosítványt, hiszen nem csak a vízi sporteszközökre kell gondolnunk, hanem azokra is, akik ezeket vezetik. És várom, hogy a bizottság elmondja, mi a véleménye erről a javaslatról. Egyébként pedig azt hiszem, hogy nagyon jól eredménnyel fogjuk elfogadni, és egy kismértékben tovább javul a belső piac ezáltal. Én is nagyon szépen köszönöm, és most pedig de Martini kollega nője a szó. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, biztos úr, Tajani biztos úr, régen tisztelt kollégák, gratulálok a bizottság munkájához, Harbour úr munkájához, Olaszország számára, az én országom számára ez nagyon fontos. Fontos, hogy meglegyen a megfelelő védelem a hajózásban, ugyanis ezek a kérdések valahogy elvesznek a nagyobb kérdések között. Ezek különböző sportjárművek, kedvtelési célú vízi járművek, és igenis európai szinten biztos úr szükséges ezt szabályozni, és hát nem mindig lehetséges ez, mondjuk 100 méterre a strandtól is veszélyeztethetik ezek az emberi életet. Hanslik asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, gratulálok a raportőrnek eh, a nagyszerű munkájához és a kompromisszumokhoz. Az Európai Unióban van eh, néhány sport eh, célú vízi jármű, és minden aktuális biztonsági követelményt figyelembe kell venni, amikor ezek piacra kerülnek. A bizottság javaslata a meglévő jogszabályokat, a biztonságot és a környezetvédelmet illetően figyelembe veszi a zaj és a kipufogó gáz kibocsátásokat. Nagyon sokféle vízi jármű van, ezek nem csak csónokok, ezek nem csak jachtok és vitorlások, hanem kisebb gumicsónakokról is szó van, ahol külső motor, amelyek külmotorral vannak ellátva, ezek felfújható gumicsónakok, ezeknek is meg kell felelni a biztonsági előírásoknak, amikor piacra kerülnek, ami természetesen nagyon fontos a fogyasztó számára. Ki kell emelni, hogy a ebben a szektorban több mint 37 ezer vállalat tevékenykedik, és nagyon sokan ezek közül kis és közép vállalatok. Ebben a szektorban több mint 270 ezer foglalkoztatott dolgozik. Ennyi a munkahelyek száma. Ezek a vállalatok és munkavállalók, ezeket érintik ezek a javaslatok, jogszabályok. Gratulálok a raportőrnek, hogy fel elvégezte ezt a munkát, nagyon sok mindent pontosította, a definíciókat illetően, ez nagyon komoly technikai munkálatokat is megkövetelt ez a jelentés, Malcolm. Még egyszer gratulálok neked ehhez, és nagyon sok sikert is kívánok neked. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk, Hanzlik úr. Köszönöm szépen, elnök úr a szót. Köszönöm az előadónak Harbour úrnak, hogy ezt a komoly munkát elvégezte. Volt már korábban is a parlamentben néhány állásfoglalásunk rokon témákban, és feltétlenül szükséges volt már, hogy a gyártók közötti harmonizációt elkezdjük legalább. Fontosnak tartom, hogy olyan normákra van szükség, amelyek ugyanakkor nem engednek meg helyzet kialakulását, a nagyokat nem favorizálják, és a kisméretű vízjárművek gyártóit is versenyezni hagyják. Meggyőződésem, hogy ez a javaslat jó,

növekedési modellként is szolgálhatunk egy olyan ágazat tekintetében, amely nem kell, hogy tovább szennyezze a környezetet, sőt további versenyt generál és elindítja a gazdasági fejlődést. Azt gondolom, hogy nagyon jó meglátások szerepelnek a dokumentumban, nyilván ezeket majd ellenőrizni kell. Az európai hajó vezetői tanúsítvány, például nagyon jó felvetés. Nyilván ennek is a, az indokoltságát meg kell vizsgálnunk, gondolok itt elsősorban a jogalapra. A politikai kontextusban fogjuk ezt megvizsgálni, amelyet én vagyok felelős. Nyilván a, ebben az ágazatban, főleg a közlekedésben megvan a jogalap, és nagyon sok eszköz, nagyon sok sporteszköz és jármű közlekedik a belvizeinken is. Fel fogom venni a kapcsolatot Kallász biztos úrral, és megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy egy európai hajózási szabadalmat be tudunk-e vezetni. Ami a vízi járműveket illeti, fel fogom venni a kapcsolatot az illetékes kollégákkal, és meglátjuk, hogy ebben a meglévő jogi rendszerben, kontextusban megoldásra jutunk-e. Nyilván a mi kezünkben, a mi oldalunkon van most a labda, és minden információt, amit sikerült begyűjtenünk, azokat továbbítani fogjuk önök felé. A kompromisszumos csomagot illetően azt tudom mondani, hogy ezt a teljes blokkot üdvözöljük, és bízunk abban, hogy hamar elfogadásra kerül Kisé meglep bennünket az illetékesség kérdése, a szakbizottság illetékességét illetően tekintettel az irányelvre, és a parlament szolgálatainak nyilván megfelelő anyagokat fogunk biztosítani. Pozitív üzenetet tudunk az iparpolitika számára közvetíteni, hiszen ez az ipari ágazat azért nehézségekkel küzd, az ilyen jellegű üzenetek pedig azt gondolom, hogy biztatóak. Biztatóan fognak hatni a KKV-kra Európában, hiszen ez az egyetlen olyan ágazat, amely egyáltalán képes arra, hogy új munkahelyeket teremtsen. Úgyhogy látok fényt az alagút végén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végül pedig Harper úrnak szeretném megadni a szót. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm valamennyi kollégának, aki hozzájárult a sikerhez. Szinte megszégyenítően kedvesek most velem, de ez egy közös munka volt. Köszönöm valamennyi árnyék előadónak a munkát. Most már nyilván hazamentek, mert nagyon késő van, de nagyon sokat dolgoztak, és Sarabara Mendez urak, Reper urak itt vannak. Rüle úr a zöldek részéről ugyancsak sokat dolgozott az anyagon. Sok altémát érintettünk most. Nyilván minden a végrehajtáson múlik majd. Sok belső piaci elvet és gyakorlatot figyelembe vettünk, és a bizottság kompromisszumos javaslatainkat is már megkapta és értékelte. A parlament azon lesz minden esetre, hogy megfigyeljük, hogy bár nincsen közvetlen ráhatásunk a végrehajtásra, hogy az hogy működik, mert nyilván nem állhat csak abban a felelősségünk, hogy szabályokat alkotunk, és nem figyelünk oda hogy arra, hogy ezek betarthatók-e. Nagyon fontos számunkra, hogy ezek betartott szabályok legyenek. A szakbizottságom az ittre kifejezetten hagyott arra a lehetőséget a szövegben, hogy ha szükséges a gyakorlat tükrében, akkor lehessen ezen a szövegen javítani, módosítani, újítani, különösen például a környezeti határértékek tekintetében talán észrevették, hogy nagyon hosszú idő telt el a tavaly júniusi szabad, bizottsági, szakbizottsági szavazás és a plenáris ülésünk között. Ez azért volt így, mert a tanácsi szakértők azóta folyamatos és kemény vitákat folytattak az első olvasatos szövegről, hatástanulmányokat végeztettek, és mostanra sikerült összerakni a szöveget. Az ír elnökségen belül Michael Klein nagyon fontos volt annak idején az ő szerepe abban, hogy egyáltalán a folyamat lendületet vett, és nagy öröm számomra, hogyha holnap támogatni tudják majd az így kérlelt anyagot. Hölgyeim és uraim, ezzel ezt a vitát akkor lezárom, holnap 11.30-kor szavazunk a témában. Következő napi rendi pontunk egy állásfoglalási indítvány a légi járművek üzemben tartásához